colleagues, may I ask colleagues to take seats and sure. Kérem, kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. És itt előttünk kicsit hagyják üresen a teret. Köszönöm szépen szeretném nagyon melegen üdvözölni az Ekon szakbizottságban Schäuble miniszter urat és Paduán miniszter urat. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy vitázhatunk ma a két legprominensebb ECOFIN pénzügyminiszterrel az Európai Unióban. Nem csak amiatt prominensek, hogy nagy GDP-t képvisel országuk, hanem azon pozíció miatt is, amit képviselnek az EMU jövője miatt. Nem mindig egyformák a nézeteink, de egyforma az, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy további lépések jöjjenek létre a mélyebb, hatékonyabb és demokratikusabb gazdasági és monetáris unió szempontjából. Tehát pontosan ezért vitázunk ma, és ez a jelentésünk keretében zajlik, a gazdaságjelentési jelentésünk keretében zajlik mindez. Itt van a jelentéskészítője is, Pervans Beresz, és ez az eszmecsere az aktuális események tükrében is történik. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a rugalmassági eszközt felhasználjuk, felhasználjuk azt a rugalmasságot, amit a stabilitási paktumban beépítettünk, és ez nagyon fontos a befektetések, illetve a struktúrák szempontjából. És tudjuk, hogy mi történt Görögországban, és egészen biztos vagyok abban, hogy a mai eszmecserénk rendkívül élénk lesz, és meg is adom a szót azonnal az első bevezető számára, Páduán úrnak. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt képviselők! Volkan, sono molto grato di avere ancora... Nagyon nagy öröm számomra, hogy még egyszer sor kerülhet egy eszmecserére itt az Európai Parlamentben, főleg egy ilyen fontos kérdésben, mint az Európai Unió, illetve az Európai Monetáris Unió kormányzása, igazgatása. Nagyon fontos az, hogy kiértékeljük a jelenlegi helyzetet, és ezt azzal kell kezdeni, hogy elgondolkodunk azon, hogy a jelenlegi igazgatási keret mennyiben szolgálta a nagyobb integrációt, a, foglal- a munkahelyteremtést, illetve a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést. Ezáltal pedig a nagyobb gazdasági konvergenciát. véleményem szerint sok szempontból nem kielégítő a költségvetés, ezért fontos az, hogy a már fölhalmozott tapasztalatunkból levonjuk a tanulságot a jövőre nézve, hogy ezt a fajta igazgatást, kormányzást egy kicsit javítsuk. Öt pontban szeretném felsorolni azt, összefoglalni azt, hogy véleményem szerint milyen tanúságokat kell levonni az elmúlt évek tapasztalatából. Úgy gondolom, hogy a különböző szakpolitikák, strukturális politikák, pénzügyi politikák és monetáris politikákat úgy kell kialakítani és végrehajtani, hogy figyelembe veszük ezeknek a hatását, és megpróbáljuk őket harmonizálni. Ezt ez a válság hatásából is következik, hiszen a válság nagyon kényes helyzetet alakul, alakított ki az Európai Unióban, az euró válságán keresztül, keresztül, de ez a válság megmutatta, hogy elképzelhető, hogy sokszor váratlanul kialakulhatnak válsághelyzetek az eurozónán belül, és ezek eh, esetében fölmerülhet a veszély, hogy egyensúlytalanságot teremtenek. Itt nagyon fontos az, hogy koordináltan használjuk fel az összes rendelkezésünkre álló eszközt, és ez, ehhez az szükséges, hogy az, a kormányzást, igazgatást megerősítsük. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leggyorsabban föllépjünk a különböző egyensúlytalanságok ellen, hogy menedzselhetővé, vagy legyűrhetővé tegyük ezeket a problémákat. Ezért az igazgatási rendszert javítani kell, úgy, hogy hatékonyabb legyen az együttműködési egyensúly. A tagállami költségvetések elemzése nagyon fontos előrelépést ilyen szempontból, ez az eurócsoporton belül történik koherens stratégiát kell kialakítani, amely a nemzeteken felüli dimenziót is sokkal egyértelműbbé teszi, vagyis azon kell elgondolkodni, hogy a különböző tagállami szakpolitikák, illetve európai szakpolitikák hogyan hatnak egymásra. Ez a második tanulság. A spillover kérdése hogy mi a hatása egy ország tag, szakpolitikájának a másik országéra. Ezt, azt hiszem, hogy erre sokkal jobban oda kéne figyelni, sokkal részletesebben kell ezzel foglalkozni a különböző szakpolitikákat megfogalmazó ajánlásokban, szabályokban. Sokkal jobban oda kell erre figyelni, mint a múltban. A nemzetközi tapasztalat is azt mutatja, hogy a spillover kiiktatásával sokkal nagyobb hozzáadott értéket teremthetünk. A válság éveiben bizonyos szempontból, szempontból jogosan a spillover negatív hatásokat ért el. Ezek ellen kell harcolni. A jövőben oda kell figyelni a kormányzásnak, gazdasági kormányzásnak, igazgatásnak arra, hogy a spillover pozitív hatásait emelje ki jobban. Ezeket, ezek jelenjenek meg jobban. Harmadik pont. Sokkal jobban ki kell egészíteni egymásnak az európai és a tagállami szakpolitika, szakpolitikáknak. Hogyha strukturális reformokat hoznak létre egy tagállamon belül, akkor ezeket úgy kell megfogalmazni, hogy európai keretbe illeszkedjenek, és egy stratégia részé, részei legyenek. Nagyon fontosnak tartom továbbá az egységes belső piac szerepét, hiszen komolyan hozzájárulhat ez a tény ahhoz, hogy belső piacunk van, ahhoz, hogy munkahelyet, munkahelyeket teremtsünk. Egy igazi tőke piaci unióra is szükség van a jövőben. Ezt is úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a komplementaritás elvének, és elemezni kell azt, hogy milyen eszközök egészíthetik ezt ki, ide tartozik például az Annual Growth Survey. Negyedik tanúság. Nagyon fontos az idő szempontja, az idő dimenziója. A strukturális és más gazdasági szakpolitikai fellépések általában több mint egy évre húzódnak át. Oda kell figyelni arra, hogy milyen formákat választunk ki, illetve milyen hatása lesz a különböző gazdasági fellépéseknek a gazdaság helyzetére. Ez ahhoz vezet, hogy azhoz kell, hogy vezessen, hogy sokkal hatékonyabban értékeljük ki, hogy mindezeknek milyen hatása lehet európai szinten. Ezáltal jobban meg tudjuk érteni azt is, hogy a strukturális dimenzió és a makroökonomiai dimenzió a különböző tagállamokban hogyan hatnak egymásra. Ezáltal a szakpolitikai, gazdaságpolitikai fellépések hatását optimalizálni lehet tagállami szinten is és európai szinten is. Utolsó tanúság, ez lehet, hogy a legfontosabb pont, meg kell erősíteni a tagállami felelősséget, tehát hogy a programok, gazdája, programok gazdájának érezzék magukat a tagállamok, illetve a kölcsönös bizalmat is meg kell erősíteni. Én úgy vélem, hogy sokszor a gazdasági fellépések, amelyeket jól kidolgoznak, jól megvalósítanak, ezek a fellépések mégis a vártnál rosszabb eredményeket hoznak, Most tájékoztatnak arról, hogy nem jól működik az óra, ami előttem van. Eh, la questione della fiducia e Tehát nagyon fontos a kölcsönös bizalom. Nagyon sok olyan gazdasági intézkedés van, amit jól elgondolnak, jól elterveznek, megterveznek, jól végrehajtanak, és mégis az eredmények nem felelnek meg a várakozásoknak, mert nincs meg a szükséges bizalom a polgárokban, a vállalkozásokban, a partnerekben. Ez lenne a feltétele a koherens gazdaságpolitikának, ez lenne a feltétele annak, hogy megfelelően működhessen a gazdaságpolitika. Tehát kölcsönös bizalomra van szükség, és ez igaz tagállami szinten és európai szinten is. Ebből valami még következik, ez pedig az, amikor gazdasági irányításról irányítást akarunk kialakítani, akkor ne feledkezzünk meg az intézményi dimenzióról sem. Sokan azt gondolják, hogy ennek nincs hatása a gazdaságra, és szerintem ezeknek az embereknek nincs igaza. a bizalmat, a, fenntart, a fenntarthatóságot és a stabilitást segíti az intézményi rendszer. Ez azt jelenti, hogy nagyobb bizalommal vannak az emberek, a vállalatok, vállalkozások, a partnerek az EU, a gazdaságpolitika iránt, ha az egy stabil intézményi rendszerből érkezik. Tehát kéz a kézben halad egymással az intézményrendszer, a fenntartható intézményrendszer, illetve a gazdaságpolitika. Köszönöm, Pádoan úr! mondja az elnök. Schäuble úr következik. Thank you, Chairman. Uh, liebe Kollegen, Kollegen, Große. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ECON bizottságba jöhettem. Az ECOFIN-ben Pádoán miniszter úr volt a főnök, amúgy mond az elnökem az ECOFIM-nak, nagyon jó szakértő, és éppen ezért szeretnék néhány rövid bevezető megjegyzést tenni. Az a téma, amivel ma reggel foglalkozunk, egy olyan téma, amelyet egy olyan személy um, néz, nézetéből, szemszögéből hallottuk, aki a jobb oldalon kezdte a politikai karrierjét egy olyan nehéz szövetben, mint az Európai Unió és az Eurózóna. A bizottság alelnöke Dombrovski biztos az euró csoportban alapvető fontosságú megjegyzést tett. Azt mondta, hogy a, a kockázatok megosztása, illetve az államadóság megosztása összefüggenek egymással. Ez egy nagyon nehéz probléma, tehát csak a érvényes európai szerződéseken belül tudunk cselekedni, hogyha a szövetségi kormány meg van győződve arról, hogy számosok miatt javítani kell a kormányzáson, amelyet Kárló Pádoán miniszter úr le is írt, akkor ehhez szükség van a szerződés módosítására, az elsődleges jog módosítására, és az elsődleges jogon belül az eurózónában nagyon nehéz intézményi kérdéssel állunk szemben. Tehát E, elsődleges jogot érintő kérdéseket nagyon nehéz szá- szabályozni. A Német Szövetségi Kormány folyamatosan emellett van. Tehát e, ameddig nem sikerül elsődleges jogbeli módosításokat e, változtatni, nagyon fontos, hogy tartsuk magunkat a meglévő szabályokhoz, a meglévő joghoz. A kormányzás kérdésében pedig javítanunk kell az együttműködés számos ok miatt. Ezek az okok ismeretesek, Kárló Pádoan kolléga ezekről beszámolt. A döntő az, hogy tartsuk magunkat a megállapodásokhoz. A bizalom fontos, illetve alapja a munkának. Hogyha az Európai Unió minden tagországában, különösen az euró Szóval nagyon fontos betartani azt, amiben egyszer megállapodtunk, azokhoz a szabályokhoz tartani magunkat, amelyeket már egyszer elfogadtunk. Éppen ezért a szabályok rugalmasítása nem csak jogi szempontból érintenek határokat, hanem bizalmi kérdéseket is felvetnek a választók részéről. Ha sérül a bizalom, akkor nagyon nehéz a helyzet az eurozóna alapítása óta, én annak idején ismerpolitikai feladatokat töltöttem be. A monetáris unió létrehozása a fiskális és gazdasági politika egységesítése nélkül igenis vitatott, és mindig is vitatott volt. Éppen ezért annak idején a vitában a közös vezetése, amelyet Delor kért, és igaza volt, mint a közös belső piaci politika továbbvitelé, tehát felmerül a kérdés, hogy megvárjuk-e azt, amíg megszületik a politikai unió, akkor még mindig várhatnánk erre, ha itt tettünk volna, vagy egyszerűen megpróbáljuk ezt eh, megvalósítani. Azaz eh, ezt tettük, létrehoztuk a szabályokat, de nem tudjuk tartani magunkat a szabályokhoz. Én egy olyan tagországból érkezek, amely már kezdetektől fogva nem tudta tartani magát a szabályokhoz, és sok partnerünk, barátunk ezt nem felejtette el. Ebből levontuk a tanulságokat Annak idején a szövetségi kancellár, kancellár asszony, az akkori pénzügyminiszterre, Steinbrück kollégámmal, elődömmel, azt mondta, hogy tartani fogják magukat az EU szabályokat. Annak érdekében, hogy ne legyen túlzott deficit eljárás Németországgal szemben. Tehát nagyon fontos a szabályok betartása. Így vezetjük a nemzeti pénzügyi politikánkat, és ezen kívül szolidaritásra van szükségünk. A pénzügyi és banki válság, amely kiinduló pontja nem Európában volt, ebből megtanultuk azt, hogy a pénzügyi piacokat a bizalmatlanság nagyon könnyen megingathatja. Éppen ezért döntő fontosságú a bizalom, Éppen ezért az eurózónában, és ez csak intergovernamentális szinten valósulhatott meg, ez nem tetszik amúgy a kormányoknak, hiszen a második eh, legjobb megoldás, de a második legjobb megoldás jobb megoldás, hogyha nincsen ennél jobb. Tehát nagyon fontos visszanyerni a bizalmat az eurózónában, jelentős szolidaritási erőfeszítéseket tettünk számos tagországban, mindenki ismeri a számadatokat, ezeket most nem mondanám el újból. Nem arról van szó, hogy bárki bármire kényszerítettünk volna. Jelentős szolidaritást vállaltunk, és továbbra is vállalunk azért, mert ez minden európai közös érdeke szempontjából nélkülözhetetlen. De ez természetesen azt is jelenti, hogy ez az elv, amelyet a fejlesztési politikából ismerünk, tehát itt mindig csak az önsegítségre, ösztönző segítség a hasznos, az olyan típusú segítség, amely csak a problémák megoldására irányul, nem elégséges, ha nem ösztönzi a segíts magadon elved. Éppen ezért nagyon fontos a hosszú távú Hosszú távon a gazdasági feltételeknek a globalizált gazdaságban megfelelni. Nagyon gyorsan változnak a dolgoknak, és a verseny feltételeknek mindenkinek meg kell felelnie. A szociális társadalombiztosítási rendszereink, az infrastruktúra teljesítőképessége, hát ezeknek mind meg kell felelni, és a szociális biztonságra kétszer annyit, for, kétszer annyit fordítunk a GDP-ből, mint a legnagyobb ipari országok. Ez tény, de éppen ezért nagyon fontosak a strukturális reformok. Nem fanatikusok, rémelképzelései ezek, hanem szükségesség. Ha szeretnénk az életszínvonalat, az életszínvonalat biztosítani. Azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon jól sikerült előrelépnünk, az eurózóna stabilizálódott, és azok az országok, akiknek szükségük volt segítségre, mert egyedül nem tudták megoldani a pénzügyi problémokat, segítettünk jelentős erőfeszítésekkel, és arra is hangsúlyt fektettünk, hogy az okokat oldjuk meg. A kondicionalitás éppen ezért um, sorbát szenvedett, Hát nem lehet azt mondani, hogy egy adott ország problémájáért más országok felelősek. Azt gondolom, hogy a legtöbb probléma otthon kezdődik, éppen ezért ezeket otthon kell megoldani. A szolidaritás azonban segíthet a problémák megoldásában, de magát a probléma, megoldás nem helyettesítheti. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sable úr. Most pedig a jelentéskészítő, illetve az elnyék jelentéstevő kapják meg a szót. Két perc lesz a kérdésekre, és kettő és fél a válaszokra mindkét mindkét vendégtől, tehát hét perc lesz egy bok. Első kérdést Bevas Beres teszi fel. Köszönöm szépen. Micsoda privilégium, hogy két percem is van. Köszönöm, hogy eljöttek röviden, tudom csak feltenni a kérdést, mert csak két percem van, ezt próbálom kihasználni. Padoan úr, a kiegy, az egyensúly hiányokat kell mi hamarabb megállapítani, azt hiszem, hogy nagyon európai módon látja a kérdést. Mi a helyzet azzal kapcsolatban, hogy megvitassuk a six-pack és a two-pack hát, újra dolgozását, felülvizsgálatát. Ön szerint ez alkalommal a négy elnök jelentését hogyan kell megfontolni? Említette arról azt, hogy hogyan lehet európai szinten, illetve tagállami szinten felépni, struktúrális reformokról beszélt, ezáltal ön szerint lehet emelni a különböző intézkedések hatékonyságát. Sable úr a szabályok fontosságáról beszélt, és azt a következtetést mondta le, hogy általában tagállami szinten keresendő az alapprobléma. A tagállami problémák megmagyarázzák azt, hogy miért téren, térnek el egy, egyre inkább egymástól a különböző gazdaságok az eurozónán belül. Ez a különbség csak a nő a válság eleje óta, hogyan lehetne ezt megoldani? Thank you very much for those questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Természetesen eléggé nehéz e- erre válaszolni. Visszatérnék azokra a pontokra, amiket már felvetettem, hogy hogyan lehetne a túpek hatását javítani. Véleményem szerint sokat lehetne nyerni az intézkedések hatásából, illetve a rendszer fenntarthatóságából, hogyha két aspektust felismernék, amire már kitértem korábban. Az egyik az az, hogy különböző politikai eszközöket jobban kell integrálni, fel kell ismernünk azt, hogy például, és ez a kedvenc témám, a strukturális reformok hatása egy adott jogalkotási mennyiségben és végrehajtásban különböző hatásokkal járhat attól függően, hogy milyen a makrogazdasági környezet. Az EKB elnöke joggal ismerte fel azt, hogy a monetáris politika egy bizonyos mértékig tud valamit teljesíteni, és strukturális reformokat is teljes mértékben kell aknázni ahhoz, hogy megfeleljünk a makrogazdasági körülményeknek. Ugyanennek a fordítottja is igaz, a struktúrális reformok jobban működnek akkor, hogyha az ár elvárások egyensúlyban vannak, és nem pedig lefelé mutatnak, mint most. Mindenképpen a négy elnök szerepe az az, hogy a rendszert erősítsük, különböző országok különböző helyzetben vannak, van, ahol nagyobb az előrelépés, van, ahol még többet kell tenni. Ez továbbra is igaz marad, és ez a nemzeti kormányok felelőssége, hogy a reform folyamatokat felgyorsítsák. Viszont van egy szisztematikus dimenzió, amit sokkal inkább jobban kell építeni, mint a múltban azt tettük, és fel kell ismerni a negatív, pozitív hatások erejét. Úgy gondolom, ezek általános pontok, de Ennyi fér bele a jelenlegi időmbe. Madame Perez, ön azt kérdezte, hogy hogyan magyarázom azt meg, hogy az egyes tagállamokban már a válság előtt is különbözőek voltak a helyzetek. Ez nem teljesen szokatlan a versenyhelyzet miatt. a verseny miatt különböző eredmények jöhetnek létre, de persze szükség van kiegyenlítésre, azon kell lenni minden közösségben, főként akkor, hogyha a kiinduló pont nem egyforma, hogy a különböző helyzeteket kiegyenlítsük. Ez az Európai Uniónak a feladata, és a nemzeti, illetve az európai szintek közötti elosztás, ez a föderális elve hez tartozik. Én a Német Szövetségi Köztesség tagja vagyok. Nagyon hosszas federális hagyományunk van már. A hidegháború után, a második világháború után mintegy egy milliárd összegben utaltunk át összegeket Nyugat-Németországból keletre. Ez egyértelmű is volt, hiszen a, voltak olyan tartományok, amelyek gyengebbek voltak, voltak, amelyek erősebbek voltak, és megpróbáltunk itt egyensúlyt teremteni. Viszont itt ebben mindig meg kellett állapodni. Európában hasonló a helyzet, viszont ezt csak az adott szerződéseken, keret, az adott szerződéseken belül tudjuk megtenni. Szükség van a kölcsönös bizalomra, és a kölcsönös bizalomra ügyelni kell, és a megállapodásokat be kell tartanunk. Másrészt viszont ügyelni kell a szodajtásra is. Mindezek mellett jobban meg tudnánk oldani a problémáinkat, hogyha többet foglalkoznánk azzal, hogy mi történik önök itt Európán belül, és hogyha ezt belátjuk, akkor összességében arra kell ügyelnünk, hogy nagy megfolytsanak bennünket a szabályok. Nagyon sok példát mondhatnék erre az európai intézmények részéről, az európai elsődleges jog kapcsán is. Ezek ahhoz vezetnek, hogy nem vagyunk annyira innovatívak az európai nemzetgazdaságban, mint amennyire kellene. Számomra ez volt a legfájdalmasabb döntés, amikor eh, egy eh, amikor eh, egy nagy német növénykutató vállalat Európán, ez elment Németországból, úgy gondolom, hogy több deregulációra lenne szükség, sokkal nagyobb növekedési dinamikára van szükség, sokkal nagyobb játékterre lenne szükség, és erre kellene koncentrálnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az EPP elnékjelentés tevője Eszter de Lange következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm mindkét miniszternek, hogy eljöttek ide. Különös örömmel látom itt Schäuble, azt a Schäuble úr szomszédja bólogat, amikor azt, mond, amikor azt mondta, hogy nem csak Európát, hanem az Európán kívüli területeket is látni kell a vita során mindketten a bizalomról beszéltek, ez rendben is van, de a következtetések különbözőek voltak. Volt, aki azt mondta, hogy a nagyobb rugalmasság nagyobb bizalmat eredményez, mások viszont azt mondták, hogy óvakodjunk a rugalmasságtól, mert lehet, hogy ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni, mint a múltban. Sobla úr, az a következő a kérdésem. A tagállamok a jelenlegi formájukban készek-e a nagyobb rugalmasságra, vagy ön inkább óvatosságra intene. A második kérdésem ön utalt a monetáris unió korai napjaira, ön azt mond, ön azt mondta, hogy létrehoztuk a monetáris uniót, aztán 2003-2004 során nem tartottunk ki a szabályok mellett. Ön véleménye szerint mennyire lenne káros az, hogyha nem tartanánk ki most azon szabályok mellett, amit a válság során hoztunk létre, mennyire lenne ez káros számunkra. Paduán úrhoz intézem a kérdésemet. Ön említette Draghi urat, aki joggal mondta azt, hogy a monetáris politika ennyit tehet, de a strukturális reformokra szükség van. A munkaerőpiaci reformokra szeretnék koncentrálni. Mennyire fontosnak tartja ezeket a különböző tagállamokban, főként az ön tagállamában? Mit kíván tenni ebben a tekintetben? Tessék, remélem, nem akkor még egyszer a rugalmasságról egy második közleményt kérni. Fontosnak tartottam azt, hogy aki ilyen régóta ezzel foglalkozik, az már a személyes véleményét elmondhatná, hogy mit jelent ez a jövő számára. Sajble úr, tessék. Már az előadásom elején leszögeztem azt, hogy a jogi keretek között kell maradnunk. És pontosan ezért a rugalmaság számomra sem nem jelent negatív dolgot, viszont ez nem vezethet ahhoz, hogy a bizalom alapját aláássuk, és hogyha a rugalmasság ahhoz vezet, hogy az olyan szabályokat, amelyeket elfogadtunk, azokat nem tartjuk be, és ez volt a 2003-as tapasztalat, tapasztalat, akkor nem jó úton járunk, ez a bizalmat is szétrombolja. Számos eh, tagállam van az Európai Unióban, ahol egyre nagyobb az igény, hogy eh, minden európai országban az állampolgárok egyre eh, inkább a további integrációt szeretnének, viszont hogyha ebben nem reménykedhetnek, akkor ez veszélyes lehet, ezt Németországban kevésbé látjuk, de Németországban is látjuk. És eh, én tudom, hogy a kollégáim milyen nehézségekkel eh, küzdenek. Most nem fogok semmilyen fajta konkrét példát említeni erre. A második eh, kérdés nagyon sok, gaz, nagyon sok közgazdász azon gondolkodik, hogy miért pont Németország, amely, amely nem folytatott különösképpen innovatív a politikát gazdasági szempontból, mellett ilyen ö, sikeres, és pénzügyi szempontból tartja magát az európai szabályokhoz, amelyek egyáltalán nem rosszak, és hogyha egy ország eladósodása megengedi azt, hogy rugalmas legyen. Volt olyan, hogy mi 80%-nál tartottunk Németországban, most 75% alatt vagyunk. Gyakran kritizáltak engem amiatt, hogy a szabályokhoz tartjuk magunkat, viszont mi nem értük el a szabályok szerinti 60%-ot. Tehát a rugalmasság kapcsán látni kell, hogy igazság szempontból is probléma van Németországban. A jelenlegi pénzügyi politikánkkal a legnagyobb keresetet értünk el, és az újraegyesítés óta a legalacsonyabb a munkanélküliség. Egyetemű, hogy a fenntartható pénzügyi politika kihatott a befektetők és a fogyasztók bizalmára, és ez politikai és gazdasági szempontból, és ez azt jelenti, hogy a megbízhatóság előtérbe helyezés a legjobb intézkedés. Tudom, hogy minden tagállamban más a helyzet, és ezért azok, ahol nincsenek problémák, mint ahol nálunk, másokkal szemben nagyobb megértést kell, hogy tanúsítsanak azokkal szemben, ahol nagyobbak a problémák. Köszönöm szépen a kérdést. A munkaerőpiaci reformok nagyon fontosak számunkra, számos sokból kifolyólag néhányat tudnék említeni. Ezek nem kötődnek a nemzeti reformokhoz, általánosságban kötődnek ezek a e, reformokhoz. A munkaerőpiaci reformoknak ki kell hatniuk e, a bérekre, hiszen ez növelheti a versenyképességet, illetve a termelékenységet. A válság, illetve a válság után arra van szükség, hogy kiigazítsuk gazdaságainkat a nagyon is másfajta európai, illetve globális helyzethez. Eszközöket kell teremtenünk, amely a munkavállalókat támogatja, nem annyira a munkahelyeket. Ez egy általános elv, amely vonatkozik arra is, hogy a költségvetési erőforrásokat hogyan használják fel. Tehát nagyon erős a kapcsolat a strukturális reformok, illetve a költségvetési politika között. Ez az egyik példa, amit én mondhatnék a növekedésbarát pénzügyi konszolidáció kapcsán. Tudjuk, hogy korlátoltak a, az állami eszközök, de ezeket megfelelően kell összekapcsolni. Néhány országban, például nálunk is, a munkaerőpiaci reformok kapcsán gondolni kell arra, hogy a válság legnagyobb áldozatai a fiatalok. A fiatalok munkanélkülisége óriási kihívás. Nem csak szavakat mondok akkor, amikor azt mondom, hogy egy elveszett generációval állhatunk szemben. A munkahely teremtés kapcsán mindig a fiatalokra kell gondolni, és ide vonatkozik már az is, hogy a munkaerőpiaci reformok fontosak, de ezek nem, nem elegendőek. Általános reformstratégiára van szükségünk, és itt Két dologra gondolok. Az egyik az, hogy a munkaerőpiaci reform mellett a termelési piaci reforma is szükség van, hogy akkor vegyenek fel embereket, amikor jók a befektetési lehetőségek, és nem utolsó sorban az oktatásra is koncentrálni kell. Tudjuk, hogy a legnagyobb motorja a növekedésnek az a tudás, a szakképzés, az oktatás. Nagyon sokat kell még itt tennünk, főként hazámban, javítani kell az oktatási rendszert. Az oktatási reform nagymetében kiegészíti a munkaerőpiaci reformokat. Thank you. Now for... Köszönöm szépen. Bent Luke következik az egyszer nevében. Guten Tag, meine Herren. Köszönöm szépen a szót, köszöntöm a miniszter urakat, Pádoán úr. Nagyon rövid a kérdésem önhöz. Sajble úr, Németországot, mint az eurózóna gyerekét mutatta be. Kérdésem önhöz a következő. Olaszország tud-e és követi-e majd a német példát? Sajble úr, joggal emelte ki, és Páduán kollégája ugyanezt megtette, hogy a gazdasági kormányzás mérlege nagyon kiózanító. Nem tartották magukat a szabályokhoz, és emlékeztetnék arra, hogy milyen súlyos módon sértették meg a szabályokat. A 3%-os deficit cél, ennek felső határa 90-szer került az elmúlt években megsértésre. Soha nem voltak szankciók. Ehelyett illetve a bukás mellett a strukturális deficitre próbáltak meg összpontosítani, és azt mondták, hogy a tagországnak itt több flexibilitásuk van viszont, viszont 111 esetben sem sikerült tartani az előírásokat, és egyetlen egy esetben voltak szankciók. Ennek eredményeként hát a 60%-os adósság határa felső küszöb volt, ez inkább alsó határá változott. Az Eurózóna szinte összes tagországa 60%-nál magasabb államadóságot halmozott fel. A stabilitási és növekedési paktum reformja ellenére Olaszország és Franciaország a középtávú költségvetési célokat sem teljesítették, és itt sem rúttak királyuk szankciókat. Ehelyett azt halljuk, hogy a paktum stabilitását kell kihasználni, annak érdekében, hogy további államkiadásokat tegyenek lehetővé. a kérdésem a következő. Ön um, jogász, éppen ezért nem gazdasági kérdések, kérdésekkel bombáznám. is ítéletében a Német Szövetségi Bíróság úgy döntött, hogy legitim eh, oka lehetne Németországnak arra, kilépjen az eurozónából, amennyiben ez nem stabil szerveződés. Ön osztozik-e ebben az ítéletben, illetve hasonlóan gondolkodik-e a Német Szövetségi Bírósághoz? Thanks very much for the question. Köszönöm szépen a kérdéseket, mi szerint Olaszország kövesse a Németországot. Természetesen igen, hogyha 15 évvel visszatekintünk az eurózóna kezdeteire, Németország versenyképességi eh, helyzet szempontjából nagyon rossz helyzetben lépett az eurózónába. Azóta Németország különösen a kezdeti szakaszban óriási előrelépést tett, és ez lehetővé tette Németország számára azt, hogy jól teljesítsen mind a növekedés, mind a munkahelyteremtés szempontjából a recesszió korai szakaszában is. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogyha a struktúrák, a munkaerőpiaci intézmények és egyéb intézmények jól teljesítenek, akkor más szempontból is sokkal jobb helyzetbe kerül az ország, és jobban ki tudja védeni az olyan csapásokat, mint például a gazdasági pénzügyi válság. Én hasonlót eh, kívánok a saját országomnak, nem vagyok eh, kétségbees amiatt, hogy ezt a célt ne tudnánk elérni. Néhány év múlva az olasz versenyképesség eh, gazdasági szempontból is megfelelő irányba tarthat. Hogyha jól értettem önt, amikor a az államadóság felső küszöbének megsértéséről beszélt. De ha félreértettem, akkor elnézést szeretnék kérni. Olaszország nem a korrektív szakaszban van, hanem a megelőző szakaszban. Kétszázalékos a deficit, sokkal jobban teljesít más országok a jelentős terhek ellenére. Értjük azt, hogy ez jelentős teher, és azt próbáljuk meg megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk a hiányt tovább csökkenteni, megfelelő fiskális politikával, illetve struktúrális reformok segítségével, amelyek a hosszú távú fenntartatóságot tudják erősíteni. Tudom, hogy van egy olyan felfogás, mi szerint Olaszország megsérti a szabályokat, de kérem nézzék meg a számadatokat, ez ugyanis nem igaz. Először is, ami leginkább távol áll tőlem, az az, hogy Németországot mint a gyereknek mutassam be, és nem tartom rendben azt, hogy ön egy olyan kérdés, ön egy az kollégámhoz intézett, feltételez rólam valamit, ami nem is igaz, ez engem rossz fényben tüntet fel, nem találom korrektnek. Hát az, hogy ön hogyan teszi fel a kérdését, az az ön dolga, az, hogy én hogyan válaszolok, az az én dolgom, tehát erre a kérdésre nem lehet igenne vagy nemmel válaszolni a Német Szövetségi Kormány az európai elsődleges jogszabályaihoz, illetve a német alaptörvényhez nagyon is pontosan tartja magát, senkinek nem kell emiatt aggódnia, az alkotmányban is benne van mindez, ez egy eh, a tragikus um, eseményekből levont tanulságok eredménye, miszerint igenis legitime döntéseknél is szükség van az ellenőrzésre. Ez egy német specialitás, még a bírósági, legfelsőbb bírósági döntések, illetve alkotmánybírósági döntések esetében is így van ez. Tehát a német történelem ezen szakaszát a jövőre nézve intő példának is kell venni a 20. század elejéből. Második megjegyzésem, Németország, mint más, mint minden más tagország profitál az európai egységhez való csatlakozásból, ezt nem becsülheti alá senki. Az európai egységesítés, egyesülés nagyon fontos. Németország viszonylag szerencsés helyzetben van, de közel sem vagyunk olyan helyzetben, hogy fellengzősek lehetnénk. Én tudom azt, hogy hol tanulhatunk más tagországoktól, éppen ezért az európai folyamat mindig is benchmark folyamat. Például, ami a duális képzési rendszert illeti, ez talán jobb helyzetben is van, mint más tagországokban, az fiatal munkanélkülisége szempontjából is ami a szabályozást, az engedélyezések, tervezési eljárásokat, illeti például, ami a repterekkel vonatkozik, Németországnak van tanulni valója más országoktól. Éppen ezért Európa jobban működik, hogyha nem arroganciával közeledünk egymáshoz, hanem azzal a, abban a tudatban, hogy közös az érdekünk, közös a felelősségünk, de még egyszer elmondom, a mostani generáció számára döntő fontosságú, az én generációm, más generáció, a háború utáni generáció. Tehát, hogyha az európai egységesülés nem e, találták volna ki e, a második világháború után, ma van egyébként az auschwitz események megemlékezésének napja, ezt Berlinben ünneplik, sajnálom nem lehetek ott, de hogyha annak idején nem találtuk volna ki az Európai Egységesülési folyamatot, akkor a globalizáció világában ma ezt feltétlenül ki kell, hogy gondoljuk. Köszönöm. Next. Köszönöm szépen. Az Ald és Árnyék jelentés tevő lesz a következő, aki, aki kérdést tehet fel, Mikhail Tajre. It's Sophia Infeld, sorry. Nem, Sophia Infeld fogja őt fölváltani. Elnézést kérek, elnök úr, hogy nem lehetett itt, a kollégám máshol kell most jelen lennie. Köszönet a két miniszternek a bevezető beszédért. Padon úr a kölcsönös bizalomról beszélt, Nos, Itt kölcsönös bizalomra is szükség van, nem csak tiszteletre. Sokat szoktunk beszélni arról, hogy szigorúan kell alkalmazni a szabályokat. Ez ugye alapja a kölcsönös bizalomnak. De fontosnak tartom azt, hogy mindenki számára ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek, ne, legy- ne ö, kettős mércével mérjük a tagállamokat, hiszen hogyha ez nem érvényesül, akkor az nem jelent kölcsönös bizalmat és kölcsönös tiszteletet. Azt hiszem, a pszichológiának is nagyon nagy szerepe van a bizalom kialakulásában, és abban, hogy a polgárok mennyire bíznak az EU-ban. Fontos az is, hogy betartsuk az ígéreteinket, és úgy járjunk el, ahogy azt, ahogy azt megígértük, mindig szoktunk beszélni a struktúrális reformokról, a belső piac, a beruházás jelentőségéről, de a tanács, illetve a tagállamok nem tartják be az ígéreteiket. Sokan beszélnek erről a belső piacról, de ott van például a Telekom csomag, ez még mindig meg van akadva. Beruházásokról beszélünk, de a tagállamok eddig nem kötelezték el magukat teljes melszélességben a beruházási csomag mellett. Sok hasonló eset van, ahol az ígéretet nem követetett, vagy nem hajtották végre. Hogyan jutunk el on, onnan, hogy csak beszélünk róla oda, hogy valami történjen is. És ez nem csak a fiskális kérdésekre igaz, hanem a, hanem a ö, különböző csomagokra is. Kérdés, melyik csomag Melyik csomagot nem valósították meg? kérdezi a miniszter. A Telekom. A Telekomról beszéltem, illetve a beruházási csomagról, ami ugye most, amit most dolgoznak ki. Uh, I understand this. Nos, ez a kérdés ez valójában ugye egy kérdés, és nem egy, nem egy általános észrevétel, nem könnyű rá válaszolni. Induljunk ki a beruházási csomagból, vagy tervből. Szerintem haladunk, és nem csak azért, mert a Juncker féle javaslat egyre részletesebbé válik, az intézményi rendszernek köszönhetően egyértelmű válik, hogy milyennek a célja, hogyan fog ez megtörténni. a saját szemszögömből nézve azt mondhatom el, hogy kicsit máshogy kezdünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nagyon örülök a bizottsági kezdeményezésnek, hogy, a, hogy kulcsfontosságú változóként kezelik a beruházást. Nagyon fontos az, hogy meglegyen az állami és a magánbefektetés is Európában nagy hiány van ebben a válság kezdete óta. Ezt kell tehát visszaszerezni. Fontos az is, hogy középtávon meglegyen, hogy középtávon ez segítsen minket, de nagyon fontos, hogy a beruházások összessége is meglegyen. Nem csak a európai stratégia fontos eszköz, hanem az is, hogy a beruházásokat újra fel akarjuk lendíteni, de ehhez bizonyos feltételeknek teljesülni kell. Az állami és a magán tőkét is, forrásokat is megfelelően kell helyzetbe hozni. Olyan beruházásokat kell kialakítani, amelyek életképesek és amelyek profitot termelnek, és ehhez ehhez azt kell elérnünk, hogy a közigazgatásnak, illetve a, a PPP kezdeményezéseknek is a potenciáját kell növelni, a projekt kapacitását kell növelni. Tehát tudni kell megfelelő projekteket elkészíteni, és ezeket, ezekkel pályázni a befektetőknek. Azt hiszem, tehát jó irányba haladunk, kezd világosan venni, hogy pontosan hogy is néz ki ez a csomag. Amikor állami forrásokról beszélünk, akkor nem csak az a kérdés, hogy mennyi van belőle, hanem hogy hogy használjuk ezt fel. Tehát a hatékonyságot kell javítanunk a magán és az állami szférában is. Intvert asszony, a befektetések esetében mindig az a probléma, hogy nem csak hogy az eszközök nincsenek esetlenek, hanem ezeket nem hagyják megfelelően végre. És itt európai és nemzeti szinten is, erről már beszéltem saját hazám példáján, egy sokkal hatékonyabbá kell válnunk. Ami a Telekom csomagot illeti, azt sejtem, mert eh, vasárnap eh, beszéltem Ötinger biztossal, szerintem hamarosan javaslatokat fog előterjeszteni. Véleményem szerint elsősorban itt eh, európai szabályozásról van szó, az európai esetleges jog kapcsán. Itt egyfajta deregulációra lesz szükség. Mindezek mellett, és Piacello Pádoan elnöksége szeptember elején a pénzügyi miniszterek tanácsán, a Milanoi informális tanácson azt mondta, hogy mi is szeretnénk felkészülni a Juncker javaslatra, nem csak eh, ennek kapcsán nem csak az összegekről akarunk beszélni, hanem a valóban megvalósítható lehetőségekről is. Egy listát hoztunk létre, most ezt az Európai Beruházási Bank értékeli az Európai Bizottsággal együtt. Azon vagyunk, hogy ne csak az számokról beszéljünk, mint például néhány évvel ezelőtt a munk, fiatalok munkanélküliség leküzdése kapcsán, hanem arról is beszéljünk, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, mert a tagállamok gazdasági dinamikája ezáltal erősödhet és ezt mi európai szinten, de nemzeti szinten is megtesszük. Németországban is minden játékteret eh, ki fogunk használni a jövőbeli befektetések számára. A koalícióban ebben egyetértünk, és már ehhez az első javaslatokat meg is tettem Németországban. Thank you. Köszönöm szépen már nem nagyon van időnk. A következő kérdéseket most csoportosítom. Fábio De Mázi következik a GUE részéről. Good morning, Herr Dr. Schäuble. Jó napot kívánok, miniszter urak! Ön a pénzügyi piacok bevetett bizalomról beszélt. Nekem az a benyomásom, hogy a fővárosok a lakosság nagy részének bizalma miatt kéne aggódniuk és én az ön elképzelésében nem osztozom, ami a gazdasági fejlődést illeti Németországban, alacsonyak a kamatlábak, Németországnak nem, nem végzett, Németország nem végzett olyan jelentős füskes kiigazításokat. A Görögország az OECD alapja, alatai alapján a háború utáni időszak egyik legszigorúbb megszorítási csomagját valósította meg, viszont az adóság 130%-ról 170%-ra növekedett, minden második fiatal munkanélkül van. Két kérdést szeretnék intézni önhöz. Először is az Európai Központi Bank bejelentette azt, hogy a görög kötvényeket csak sürgősségi bankként fogadja el, amennyiben Görögország tartja magát ezekhez a kiigazítási programokhoz jogászként, konfliktus lát-e itt, és Pádván úr is megválaszolhatja ezt a kérdést, tehát lát-e ön konfliktust azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság azt mondta, hogy az Európai Központi Banknak ki kell maradnia a fiskális és gazdasági politikából, hiszen az LKB e a válság ideje alatt és elfogadott biztosítékokat a magánbankoktól, amelyeknek sokkal rosszabb volt a minősítése. Ami a struktúrális reformokat illeti, én egyetértek ön abban, hogy Görögországban struktúrális reformokra van szükség, és a Németország miért nem ragaszkodott soha ahhoz, hogy például az adó zási rendszerben legyenek olyan strukturális reformok, amelyek pozitív hatást érhetnek el. A Német Szövetségi Kormány elutasította például azt, hogy a vagyonadót kiigazítsa Görögországban. a következő hozzászól Gigold. Igen, ma a gazdasági kormányzás kérdéséről beszélünk, és a szolasz és német pénzügyminiszterekkel azt gondolom, hogy szimbolikus szempontból is kezelhetjük ezeket a problémákat. Olaszországban nagyon kemény gazdasági, illetve pénzügyi válságban vannak, a, kínál, a kereslet csökken, Németországban is sokkal alacsonyabbak a kamatlábak, illetve az állami szférában próbáltak meg játékteret teremteni, most pedig a, az adósság féket húztuk be, a hatos csomag szempontjából is nagyon fontos az államadóság csökkentése, most pedig felmerül a kérdés, Olaszországban mégis vannak keresleti problémák, a 6 milliárd eurós fizetési mérleg többlet Olaszországra jellemző, és Németországban sem teljesítik el ezeket az előírásokat. A fiskális politikai koordinációt a két ország között hogyan tudjuk javítani. Paduán úr hogyan értékeli a német fiskális politikát, ön több befektetési politikát szeretne, mely nagyobb játékteret ad, illetve Sajbra úrtól kérdezem, hogy miért teljesítik túl a szabályokat, ahelyett, hogy Németországban beruháznának a közös jövőnkbe, és így ezzel Európa többi tagországa számára is nagyobb fiskális játékteret biztosítanának. Milyen csalajokra van szükség annak érdekében, hogy ez az egyensúly jobban megvalósuljon Európában, ahelyett, hogy mindenki csak a saját tányérjában nézne. Last speaker Marco Valli. Marco Valli, az utolsó hozzászóló. Buongiorno. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok a minisztereknek. Páldoan úr, remélem nem sértődik meg, de én a német miniszternek szeretném feltenni a kérdéseket, hiszen az olasz trojkát senki nem szavazta, az Olaszországban lévő trojkát senki nem szavazta meg. Kérdésem, hogy a tanácsban van-e bármilyen hajlandóság arra, hogy a alapszerződéseket megváltoztassák, és egy kicsit boldogabb gazdasági klímát alakítsanak ki, avagy öröké a költségvetési szigor fog uralkodni. azt akarjuk, hogy azt akarták, hogy integráció legyen, ezért bevezették az eurót, ezért bevezették a, a szigorításokat, ezzel az emberek életét el lehetetlenítik. Az euró bizonyos dolgokat el kellett hogy, volna, hogy gyorsítson, de ezek éppen az ellenkezője történt, önök megbuktak ebben. Miért nem a népek közötti szolidaritás a lényeg? Miért a fősvénység uralkodott el? A bankok akarnak minden, minél nagyobb profithoz jutni, szörnyűséges körülmények között élnek az emberek délen, a multinacionális cégek botrányával kapcsolatban nem történt semmi. A pénzügyi alap, illetve a különböző, a monetáris alap és a különböző államfők nagyon szép nyilatkozatokat adnak ki, de azt hiszem mindennek a legfőbb oka az, hogy a tanács képtelen megegyezni. Az évek telnek, Európa pedig egyre jobban elszégényezik. Drági néhány néppel ezelőtt, néhány nappal ezelőtt egy tervre e, igent mondott, de ez csak nagyon kicsi százaléka a felgyülemlet munkának. Sok tagállamban mindig nagyon komolyak az adóságok. Még egy dolgot hadd tegyek fel kérdésként, az olasz miniszternek. Németország élvezi a jelenlegi helyzetet. Az euró úgy tűnik, hogy csak egyfajta kereskedelmi eszköz. Az elnök most a két miniszternek adja meg a szót. Ki kezdi? Három kérdés is elhangzott, mindegyikre válaszolni kell ez wird ganz... Elnök úr, nem lesz túl könnyű. Minden megjegyzésre és kevesebb kérdésre válaszolni. Persze a politikában különbözőek a nézetek, és nem, is, nem is igazán várja azt a hozzászóló, hogy ezekre kitérjek, de hogyha megjegyeztek valamit, én az LKB döntéseit pénzügyminiszterként nem kommentálom, mert én bízom az LKB-ban. Az LKB felelős a pénzpolitikáért, és az Európai Központi Bank független jó okból kifolyólag, és ezért el kell fogadnunk a döntéseit. A pénzpolitika kapcsán különbözőek a vélemények, de a döntéseket az LKB hozza meg. Mário Draghi állandóan hangsúlyozza, hogy a pénzpolitika egyedül nem tudja a növekedést létrehozni, ez a gazdasági politikának a, a feladata, és itt a kormányoknak, a parlamenteknek, az Európai Parlamentnek, a tanácsnak, a bizottságnak van feladata. És ezért eh, erre kell koncentrálnunk. Viszont az, amit az LKB Görögországgal szemben követel, az teljes mértékben megfelel az Európai Központi Bank mandátumának, itt nem kell senkinek sem emiatt aggódnia, és én elolvastam a, az indoklását a főgyésznek a német alkotmánybíróság kapcsán. Görögországban választások voltak vasárnap, Tudjuk, hogy mi az eredmény, nagyon érdekes koalíció jött létre, nagyon szorosan ülnek egymás mellett, ez nagyon szép, és majd meglátjuk, mi lesz, de ez nem változtat semmit azon a tényen, hogy eh, a görögök többet szenvednek, mint mások Európa nyugati részén. Azok az országok, ahol 1990-ig szocializmus volt, más a helyzet, viszont Görögország nem a brüsszeli vagy a berlin döntések miatt szenved, hanem amiatt szenved, hogy rossz döntéseket hozott a görög elit évtizedeken keresztül. Az európai jogban egyhangoság van, hogyha nem tudunk egyhangú döntést hozni, akkor az időnket vesztegetjük a német pénzügyminiszter kollégáimmal. E, együtt nagyon sokat kínáltunk a görögöknek, keveset e, fogadtak el ebből, ezt is tiszteletbe kell tartunk. Kigold úr a német pénzügyi politikáról majd máskor beszélhetnénk, Németországon kívül ez nem sokakat érdekel, kevesebb az új eladósodás, magasabb a növekedés, mint más tagállamokban, és szeretnék arra is rámutatni, hogy azok az országok, akik az európai programban voltak, az öt ország, amelyről az OECD-s jelentést készített, és az öt ország, amely vezető a struktúrreformok kapcsán Görögország az első, nem az a helyzet, hogy nem lett volna jó úton a program. Görögországban is van növekedés és lett, ez egy jó úton tartott Görögország, és mindig is Németországban ezt elmondtam a pénzügy miniszteri tevékenységem elején is. Köszönöm szépen, Paduán úr! Let me address the only question. Engedjék meg, hogy az egyetlen kérdés megválaszoljam, amit hozzám intéztek. Ez is talán Németországhoz kötődött, és a fő kérdés az az volt, hogy miért gondoljuk azt, hogy Németországban a többefektetés jó lenne. Igen, így gondoljuk, de ez nem új dolog ez, és a német hatóságok, főként Wolfgang, egyetért ezzel, hogy a kérdés az nem az, hogy több befektetés legyen-e, hanem az, hogy honnan származzon ez, és hogyan lehetne aktiválni a befektetést. Azt mondanám, hogy én egyértek az OECD-vel, az IMF-fel, akik többször elmondták azt, hogy strukturális reformra van szükség minden ország számára, és Németországban is erre van szükség, és lehet, hogy több befektetés lehetne akkor, hogyha bizonyos szektorokat liberalizálnának, és ez erősíteni a magánbefektetéseket. Hogyha jól értem, az állami befektetések kapcsán a német kormány már egy programot indított el, szerintem az új irányba halad, ez sokat tehet Németország számára, az eurózóna számára, főleg amiatt, hogy egymástól való függőség van, és az egyensúlyt is segíthetné. Köszönöm, jelentés jelentéskészítő kap egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a két miniszternek is hogy sor kerülhetett erre az eszmecserére, sok minden elhangzott. A struktúrás reformok természetéről is sokat beszéltünk, hogyan kell ezeket kiértékelni, tudván, hogy a gazdaság irányítás ciklusos. Azt hiszem, hogy a vita új dimenziója nyílik most meg, a tagállami tervekről, tagállami dimenzióról, az európai dimenzióról, hogyan kell itt előre haladni úgy, hogy a szabályokat tiszteletben tartjuk. Ami az Eurozónát, illeti, hogyan vélekednek a beruházási szintről, illetve arról, hogy közösen a versenyképességi kihívástak hogyan feleljük meg. Hallottuk azt is, hogy nagyon fontos, hogy megegyezzünk a különböző transferek és kompenzáció kérdésében is, valóban. Azt hiszem én is, hogy itt kell még komoly munkát végezni, és ez azt hiszem, hogy jót tesz az eurozónának. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, és jó lenne, hogyha folytatása is lenne ennek az eszmecserének valamilyen formában, és jó lenne, hogyha a második trimesterben már a parlament álláspontját is megismernék a rugalmasságról, a hatos és a kettes csomag felülvizsgálatáról, ez mindenképpen jó lenne. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönet a vendégeinknek, nagyon érdekes eszmecsere volt ez. A Beres jelentés esetében február 22-én, 23-án fogjuk megbeszélni a módosításokat, aztán március 3-án fogjuk ezeket megbeszélni. Áprilisban fogunk szavazni itt a szakbizottságban, és az áprilisi második plenárisra kerül majd ez az anyag. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést. Uh, colleagues, the meeting will resume. Kedves kollégák, 5 perc a folytatjuk, és akkor a 8-as napi pontot fogjuk megtárgyalni, és Féber úr fog akkor elnökölni. So, dear colleagues. Kedves kollégák, én fogom elnökölni az, ezt az ülést, és kérem, hogy foglaljanak el, akiknek esetleg más rosszabb dolga van, az hagyjál el a termet, mi pedig itt folytatjuk a munkánkat, rövid bejelenteni valom lenne. Mi itt nagyon komoly munkát végzünk, nem tudom, hogy mások mit csinálnak, tehát nem tudom azt értékelni de remélem, hogy nekik is komoly dolguk van. Például reggeliznek. This was a wake-up call. Ez volt az ébresztő. Muss ja olvasni, einsortieren. Uh, firstly, uh, announcement. Um... Először is bejelenteni valom van a mai délutánra. Emlékeztetek mindenkit, hogy háromtól äh, lesz egy közös Inkó Libe ekkor a Libe találkozó lesz, mégpedig arról, hogy hogyan zárnak a pénzmosás ellenes teológus ülései. mert kérem, hogy a délelőtti ülés után mindenki vigye magával a értéktárgyait innen, és ne felejtse el a szavazó listáját se, és ne felejtsük el azt el, hogy más lesz az állás a bizottságnak délután. Akkor a nyolcas napi rendi pont következik. A delegált aktusok és végrehajtó intézkedések megvizsgálása. Ekon szinten beszélünk erről, annak érdekében, hogy időben beszélhessünk az Európai Felügyeleti Hatóság és a Bizottság döntésére. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a gyakorlatot. Ma a napirendünkön olyan irányvonalakról fogunk beszélni, amit már előkészítettek az Európai Banki Hatóság részéről. Az ECON ellenőrzi ezeket az intézkedéseket, hiszen ezeknek hatása van. November 11-én az Európai Banki Szövetség egy konzultációs dokumentumot adott ki a különböző módszerekre, hogyan lehet a befektetési garanciákat kikalkulálni. A 13 per 3-as cikk alapján a befektetési garanciákról szóló irányelvben Február 11-ig tart a konzultáció ezen évben, ezért most üdvözlöm Császke Nonent az EBA részéről, üdvözlöm itt a szabadságunkban, és megkérem őt arra, hogy egy rövid bevezetőt tartson ezen témár utána pedig a kérdések és a válaszok következnek. Először a tárgyalócsapat részéről spontán hozzászólás alapján kanone úr kapja meg a szót. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget erre a párbeszédre ma, és mindenképpen nagyra tartom az Európai Parlament ezen felülvizsgálati jogát. A tagállamoknak van még néhány hónapja még le nem jár az átültetési határidő, mi ezt ellenőrizzük az végrehajtás szempontjából, és megkezdtük az előretekintő munkát a stressztesztekkel, illetve az egyműködések kapcsán. A kihívás itt az az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk egy olyan keret között, amely technikailag megfelelő egyrésztről, másrésztről pedig létrehozzunk megfelelő konvergenciát az EU-ban, még figyelembe vesszük azt a fajta különbözőséget, amelyek a különböző EU banki modellekben rejlenek. A technikai megfelelőség szempontjából szerintem sikerült elérnünk egy olyan keretet, amely a megfelelő célokat tűzi ki 2015-re vonatkozólag, és ösztönöztük a megfelelő hozzáállást, amit az irányelv is előír, a fő rizikó indikátorokat is megvizsgáltuk a különböző banki modellek szempontjából. Ez tükrözi azt a kockázatot, amikor egy adott bank esetében be kell avatkozni, hogyha fennáll a bankcsőd esélye, és hogyha megbukik a bank, akkor mi lesz majd a veszteség szintje, amelyet a DGS-nek fedeznie kell. Itt különböző kockázat diversifikáció van, minimum 75-150 százalék között általában, ez egy kicsit kevesebb, mint amit a bizottság delegált autósa megfogalmazott a bankmentéssel kapcsolatban, és itt a cél az az, hogy a megfelelő egyensúlyt létrehozzuk a harmonizáció, illetve a játéktér között, illetve a rugalmasság között másrésztről, és itt lesz egy szignifikáns játéktér a tagállamok számára is, hogy a modellek jellemzőit, különböző modellek jellemzőit figyelembe vegyék lesz a saját kockázatmódszer, az, hogy be lehet vezetni egy minimális hozzájárulást, meg lesz a lehetőség arra, hogy az alacsony kockázatú szektorok számára alacsony legyen a hozzájárulás. Ezen kívül megvan a lehetőség arra is, hogy szabadon el lehessen különteni a kockázati súlyokat az agregált kockázat 25%-áig, és el lehet mozdítani a kötelező kockázati indikátorokat akkor, hogyha azok nem elérhetőek. Itt gondolunk például a hitel unióra. És megvan a lehetőség arra is, hogy sokkal szélesebb variációkat lehessen bevezetni, mint a 75-150 Konzultációt folytatunk most ezekről az irányítatásokról, február 11-ig, kevés választ kaptunk eddig, ez általában jellemző, majd a végén többet fogunk kapni. Az érintettekkel is találkoztunk két oldalulag is, de volt egy január 8-ai közmeghallgatásunk is. Elmondhatom azt ezek alapján, hogy a legtöbb válaszadó, illetve érintett széles körű támogatást mutatott az általános keret irányába. Nem azt mondom, hogy nem voltak persze agályok, az általános vita a 25% rugalmasságról szólt, hogy ez elége, vagy túl kevés. Nem volt azonban célra vezető a vita, volt, aki többet akart, volt, aki kevesebbet. Mi egy hiteles nyertételre szeretnénk biztosítani. Még egy dolog, amiben bizonyára önök is érdekeltek, ez pedig a saját kockázat módszer, főként az IPS Central Entities. Ez egy intézményi védelmi rendszer, amit el lehet esetleg ismerni hivatalosan is, és ezek közül némelyiket a következő módon szervezik meg. A kis bankok esetében, hát, ahol vannak védett betétek, de ezek kicsik, ők függenek a nagyobb központi egységek munkájától. Itt az a probléma, hogyha a módszert alkalmazunk, akkor az emberek azt mondják, hogy nem tudunk megfelelő hozzájárulást a nagyobbaktól kérni, mert ott nagyobbak a, a betétek, és ezek kockázatot jelentenek a rendszer számára. Már ezt is figyelembe vettük az iránymutatások kapcsán, viszont a lehetőség arra, hogy specifikus plusz indikátorokat lehessen bevezetni ezen egységek számára, amelyek rendszer szerűek. Itt 25%-ot írtunk elő. A kérdés az az, hogy ez elegendő-e. A lehetőség, amit most megvizsgálunk, az az, hogy bevezessünk egy minimális hozzájárulási indikátort, Bizonyára tudják, hogy multiplikatív jellegű eh, itt eh, az egyenlet, de a minimális hozzájárulás eh, plusz jelent, tehát hogyha lesz egy ilyen fajta specifikus eset, akkor lehet, hogy a központi egységek esetében is ki tudjuk egyenlíteni a kockázatot. Természetesen vannak más témák is, amelyeket megemlítettünk a konzultáció során, például a harmadik országokkal való bánásmód, de most ennyiben hagynám ezt. Thank you very much, Mr. Canone. Uh, Köszönöm szépen, Canone úr. Először a jelentéstevő, majd az árnyék jelentéstevők kapnak szót, végül pedig spontán felszólásokra lesz lehetőség. Péter Simon volt a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Kanóna úr, köszönjük szépen ezt a részletes bemutatását az iránymutatásoknak. Ezekről szól most a konzultáció. hogyha megnézzük ezeket az iránymutatásokat, akkor kiderül az, hogy a különböző területek eh, aspektusait hogyan próbálta meg nagyon felelősségteljes módon úgymond egymáshoz képest mérlegelni, és így Európa számára a kockázatok megfelelő súlyozását biztosítani, amelyeket az egyes intézményeknek meg kell fizetniük. Engedje meg, azért, mert eh, az általános koncepciót eh, ismerem, hogy nagy kérdőjeleket fogalmazzak meg Ön mindkét pontot elkezdte taglalni. Az első pont az a kérdés, hogy mi legyen a rugalmassággal. Én nagyon sok megbeszélésre emlékszem, jelentéstevőként nagyon sok biztosítási rendszer létezik, amelyek teljesen máshogy néznek ki Európában. És éppen ezért máshogy kell őket alkalmazni. A parlamentnek az volt a célja, hogy rugalmasságot teremtsen, illetve ezt, ezt fenntartsa, azért, hogy a működő képes rendszerek a jövőben is jól tudjanak működni, és ne kelljen őket alapvetően újból felállítani, ami a befizetéseket illeti. Ön azt mondja, hogy tervezetében 75%-át a mutatóknak rögzítette, illetve 25%-a ezeknek rugalmas, akkor felmerül kérdés, hogy a 25 elég lesz? Meg szeretném öntől kérdezni, hogy erre térjen ki, miért gondolja azt, hogy a 75-25 elég lesz -e? És van egy második kérdésem, mi mindig ebben az összefüggésben, a 25 százalék, amit ön rugalmasnak nevezett, valóban rugalmasságot jelent. Ha megnézzük azokat a szenáriókat, amelyeket ön körülírt, az iránymutatásokat, akkor a 25 százalék megint csak kötött különböző feltételekhez. Itt sem lehet a különböző mutatók között szabadon diszponálni, illetve hogy mely rizikóhoz rendelik őket, hanem maximális határokat kell meghatározni. Úgy érzem, hogy ez a típusú rugalmasság igazából nagy rész csak áll rugalmasság, hiszen ez nagyon szűk teret biztosít, és a rugalmasság ugyan nem nulla, de hát nagyon alacsony szinten mozog. A második pont, amire kitértem volna, azok a biztosítási rendszerek. Ahogyan elmondta, Nagyon fontos a 74 és 75-ös pontokban megjegyezni azt, hogy ha mindkét betét rendszerben tag valaki, akkor kedvezményt kap. Én ezt értem is. A kérdés azonban, amit ön a végén említette, ez számomra nem világos ez pedig azok, azon biztosítási rendszerek kérdése, akik elismertetik magukat betétbiztosítási rendszerekként. Tehát ez egy lehetőség, amelyre lehetőség van. Hát itt léteznek a központi intézmények és a kisebb intézmények. Ha megnézzük a válságot, akkor kizárólag a központi intézmények voltak azok a bankok mentén, például az állami bankok Németországban, a többieknek pedig voltak problémáik. Jelenleg az mostani biztosítási rendszerben maradjunk az állami bankrendszernél, a kockázatos rendszerek, intézmények 60 százalékkal többet fizetnek be, mint a kisebb kockázati szempontból a kockázatot jelentő bankot. Tehát az ön adatai alapján így 8%-szorosan fizetnének többet. Tehát itt továbbra is megvan a kockázat. Hogyha a 66-os pontban megjelenített kivétel, amit ön megemlített, legalábbis én ezt így értettem, tehát hogyha ez a kivétel, ez a kivétel csak akkor lép hatályba, amikor kockázatos, de betétek szempontjából eh, gyengébb intézetekről van szó. A 25%-os eh, eh, rugalmasság keretében csak tovább terhelődnek, nem a 100%-os általános befizetéseknél. Tehát ez nem lesz elég ahhoz, hogy számszerűsítsük azt a kockázatot, ahogy ez jelenleg él. Nekem alapvető kérdésem van, kételjem azzal kapcsolatban, hogy az ilyen típusú biztosítási rendszerek a betétbiztosítási rendszerekhez tartoznak -e egyáltalán. De ha már ide sorolták őket, akkor fontos, hogy megfizessék a kockázatot, és a de elmúlt válság megmutatta azt, hogy ebből az kell, hogy legyen a végkövetkeztetés, hogy nem, hogy kevesebb eh, hozzájárulást fizetnek, hanem sokkal többet. A 66-os cikkely értelmében erre nincs lehetőség. Tehát én erre szeretnék kik visszakérdezni. Köszönöm. Köszönöm, ha egyetért, akkor az árnyék jelentéstevőket is sorra venném először. Burkát Bálc néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr! Olyan témákról van szó, amelyek bennünket és engem és a frakciónkat természetesen foglalkoztatnak. Szeretnék egy pontra kitérni, Itt egy olyan dologról van szó, ami nem felel meg az irányelvnek, ez pedig a kivétel szabályozása a 13-as cikke második bekezdésében. Ez a kivétel úgy tűnik, hogy nem érvényesül, a kivételi szabályozás nem érvényesül megfelelően. Ez alapján a saját kockázat alapú kiszámításaikat alkalmazhatják a betétbiztosítási rendszerek, és ezeket a módszereket tehát ezek hatással lehetnek a kockázati mutatókra, illetve az aktívák minőségére, valamint a likviditásra. Én most szó szerint idéztem. A kiszámítási módszer azonban a lefedett betétekre vonatkozik minden egyes intézmény esetében. Vélemény szerint ez megakadályozza az, hogy az aktív oldalt megfelelően figyelembe vegyük, a hozzájárulások kifizetésénél, illetve ezzel nem kap megfelelő játékteret az adott intézmény, illetve egyéni kockázatai, ahogy azt a 13.2-es előirányozta. Szeretnék utalni arra, hogy az intézmény biztosítási rendszerek a pénzügyi stabilitáshoz jelentős mértékben hozzájárultak, és a jövőben is minden bizonyal hozzá fognak járulni. Felvetném a következőt. Nem lehet az irányelvnek célja, hogy ezt a stabilitást az EBS iránymutatások miatt kockára tegye. Tehát gondolom itt tisztázásra van szükségünk az EBA részéről, A 13-as, pont 3-as értelmében a mandátum világos. Itt olyan irányzatásokról van szó, amelyek rögzítik a befizetések kiszámításának módszereit. Mi az összhangot illeti, a kettes bekezdésben megfogalmazott kivételi szabályozása, én ezt nem látom megvalósulni. Éppen ezért kérem az állásfoglalásukat. Köszönöm. Dank für e Köszönöm szépen az ECN nevében, Tehó kolléga. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az árnyékjelentéstevőt helyettesítem. Az Sandra Luz az árnyékjelentéstevőnk még mindig a konzultációt vizsgálja az útmutatással kapcsolatban, de a korábbi ciklusban a kockázat alapú megoldásokat helyezünk mi is előtérbe, és hogyha a kockázati profilt nem veszük figyelemben, figyelembe, akkor az egyfajta morális veszélyhez vezethet. Ami a befizetések mértékét illeti, nagyon fontos, hogy a 13-as cikk foglaltakat figyelembe vegyük, betartsuk. És nagyon fontos az, hogy a különböző risk profilokat figyelembe tudjuk venni. Az IPS tag, tagok befizetéseit is nagyon fontos, hogy figyelembe vegyék. Ennyi jelentéstevőnk még mindig dolgozik az útmutatások kérdésén, de már lát bizonyos pozitív fejleményeket. A kompetens, az értékes hatóságoknak hatóságok megfigyelhetik, megjelezhetik azt, hogy az indikátorok mennyiben felelnek meg a kockázatoknak. Az illetékes hatóságok bevezethetnek plusz kockázati jelzőszámokat, hogyha úgy vélik, hogy az alap jelzőszámok nem veszik megfelelően figyelembe a különböző tagintézményeket, például egy IPS jelenlététről nem jeleznek, vagy tagállami jogszabályok által ellenőrzött területeken nem megfelelőek. Saját számítási módszereket is lehet használni természetesen, de csak úgy, hogyha ezeket az útmutatásokat figyelembe veszik. Ezek pozitív fejlemények az útmutatásban, de az ECR szeretné, hogyha az árnyékjelentéstevőknek több ideje lenne arra, hogy er-, ezzel a kérdéssel foglalkozzanak, illetve hogy a frakció többi tagjával konzultáljanak. Köszönöm. Köszönöm. A liberálisoktól nem látok senkit sem. Szóval maradj csak nyugodtan, még két frakción előtted, a GUE-től sem látok semmit, de most már tényleg Svenki Gold kollega következik. Kedves Márkusz, olyan egyedül ülök itt, hogy látom ki van itt és ki nincs itt. A demokrácia alapján járunk el angolra váltok. A kérdések mellett, amit feltettek a kollégák itt, és amelyeket én teljes körülön támogattok, lenne még egy kérdésem, amely kicsit általánosabb jellegű. A banki hatóság, amikor döntött a rendeleteiről, akkor egyetemi mandátuma volt arra, hogy az arányosságot támogassa. Volt egy szeminárium is egy évvel ezelőtt erről, nagyon sokan részt vettek ezen, és sok vita kapcsán én nem látom azt, hogy bármi történt volna. El tudnál mondani azt egy kicsit, hogy milyen konkrét intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy az arányosságot támogatni lehessen. az rendeletek új módja. Ez nem okoz-e specifikus hátrányt a kisebb szereplők számára, mert eh, a profitjuk, forgalmuk szempontjából a költségek nagyobbak lesznek. Tehát üdvözölném azt, hogyha a banki hatóság jelentene a parlamentnek arról, hogy az arányosság területén milyen intézkedéseket tettek, és hogy milyen munkaprogramot kívánnak folytatni ezen a területen, mert el kell mondjam azt, hogy az a benyomásom, hogy nem igazán tisztelik eh, azt a mandátumot ebben a tekintetben, amit a tanács, illetve a parlament adott nekik. Elnök Kenóne úr, kapja meg a szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A cseles kérdéssel kezdtem, az arányosságra vonatkozóval. Nem igazán tudom magamat kötelezni az iránt, hogy erről egy jelentést készítünk majd önöknek, de ezt a kérést továbbítom, és tájékoztatom majd a fejleményekről. De tartalomilag tudok erre reagálni. Az elmúlt hónapokban én magam is foglalkoztam ezzel, tehát minden fellépésünkben, minden munkánkban figyelembe veszük az arányosság elvét. Úgy vélem, hogy az útmutatókban megjelenő rugalmasság mögött ott van az arányosság, de ha megnézzük a garancia kezelését, vagy a diversifikáció szintjét a garanciában, hogy az ígéreteket mellett garanciát, az ígéretek mögött garanciát biztosítsunk, nos ebben is ott rejlik az arány, arányosság. Nézzük a többi kérdést. A rugalmasság általában. Természetesen a belső vitel középpontjában ez áll, Nos, hogyha, hogyha teljesen harmonizált, harmonizált lenne ez az egész ügy, az indikátorok kalibrációját, hogyha teljes mértékben harmonizáljuk, harmonizáljuk, akkor is lesznek tagállami eltérések. Ezért nem tudtuk például a, nem tudtuk harmonizálni a jelzőszámokat. Ugyanez a helyzet a tőkével. Úgy döntünk például, hogy a kockázatokat a tőkékkel összekapcsoljuk, de a tagállamokban így is eltérő a helyzet. Még akkor is, hogy a kőbevésünk egy határértéket egy kockázati sávra, megpróbáljuk elérni, hogy ebben a sáv, hogy minden bank ugyanebben a sávban legyen a tagállamokban, az sem működik. Kicsit eltérek, de, de ugye föltették a kérdést, hogy a 25% az rugalmas-e, illetve hogy ez harmonizált eljárás-e, de ebben, ebben a 75%-ban benne van már egyfajta rugalmasság. A bizottsággal is tárgyalásban vagyunk. Gigold úr felvetette a mandátum kérdését. A mandátumunk az, hogy a felügyeleti gyakorlatban a területi gyakorlatban a konvergenciát konvergencia mellett álljunk ki, főleg nem kötelező érvényű jogszabályokkal nagyon nehéz, vagy fellépéssel nagyon nehéz elérni a teljes harmonizációt. IPS. Itt két dolog van, nem szabad őket összekövenni. Vannak olyan bankok, amelyek egy IPS tagjai, vagy egy hivatalos DGS tagjai. Plusz szolidítást kaptak azért, mert az IPS-nek tagjai, de ott vannak a hivatalos DGS, ott van a hivatalos DGS tagság is, tehát kevesebbet kérünk tőlük. Az irányelv szerint minden DGS-re egy százalék jut elnézést, én ezt szerettem volna elérni, de nem ez a helyzet. Tehát 0,8% a valós szám. Ezek a, ezek a bankok, ennek a bankoknak mind jót tesz ez a plusz ellenállóság, tehát kevesebbet kell befizetniük, de a központi kérdésével is foglalkoznunk kell. Ez összeköti azt, amit a képképviselő mondott, Vimond úr, illetve Bukhárd úr, hogy mi a helyzet az alap, eh, az alap eh, letéteken túl. Nos, ami ezt az alapot illeti, a 13 per 2-es cikket úgy olvastuk, hogy elgondolkodtunk azon, hogy ezt a cover alapot, az alapbetétet, ettől meg akarunk-e szabadulnia, vagy nem? Szerintem egyáltalán nem kell ettől megszabadulni, meg kell nézni azt, hogy a központi entitások megnövelt mértékével mit csináljunk. Például, hogyha a minimum befizetéshez kell valahogy őket beszámítani, ha vagy nem. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Gibt's, äh, Köszönöm szépen a jelentéstevőkért még szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem arról van szó, hogy valamit ki kell igazítani, hanem egy alapvető kérdésről van szó. Arról van szó, hogy tartsuk magunkat, amit a 13.2-esbe beleértünk. Tehát a saját eh, kockázat alapú metódusok a befizetés kiszámításához létezik, illetve ez arányosan történik a tagszámhoz képest. Mindegy, hogy milyen betétbiztosítási rendszerekről van szó, mindenki ugyanazt fizeti a végén. Nem arról van szó, hogy a végén valaki kevesebbet fizet, de a, rendszer keretein belül a központi intézményeknek, a kockázattal tárhát intézményeknek kell a legtöbbet fizetniük. És ezekkel az eszközökkel nem jutnak el a kockázat szétosztásához, mint az a mai rendszerekre jellemző. Ez pedig azt jelenti, hogy azok a határok, amelyeket meghúznak, matematikai határok, és ezekkel a határokkal a kockázattal terhelt intézmények kevesebbet fognak fizetni, és ez nem elfogadható. Én ezt ennyire világosan ki szerettem volna mondani. Tehát pont az ellenkezője ez mindannak, amit parlamentként kértünk. Tehát a kockázat alapján történő díjkiszabást vártuk, és a jelenlegi folyamat igen veszélyes lehet, nagyon sok adós, fizetői pénz forog kockáz, felmerül annak kockázata, annak veszélye, hogy ez a kockázat fennmarad, illetve, hogy ezek az intézmények még drágábbá válnak. A nemzeti kiszámítási rendszereknek ezt a szabadságot meg kell hagyniuk, mandátumokat nem csak ez a szabályozás fedi le, ez hozzájárul ahhoz, hogy ezek a biztosítási rendszerek a jövőben is működni tudjanak. Hogyha úgy számítjuk ki a befizetéseket, ahogy ez most történik, akkor ez veszélyt jelent. Köszönöm. Elnök, vannak-e további kollégák, akik részt szeretnének venni a vitán? Ha nem, akkor Kanóna úr kap még egyszer szólt. Igen, még egyszer, lehet, hogy nem voltam elég világos. Ön a jelenlegi iránymutatása utal. Tehát a 25 százalék, eh, a beépített kiigazítás nem elégséges és ezt a kérdést most vizsgáljuk, értem, lehet, hogy nem elég, ami eddig megvalósult, ha pedig a minimális befizetési eh, paraméterekre vonatkozó részbe veszük bele, akkor a variációs mar sokkal nagyobb lesz. Tehát eh, ezt az üzenetet meg szeretném erősíteni, tehát folyamatos célunk ennek reflektálása. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen az EBA részvételét. Köszönjük, hogy a messzi Londonból eljött hozzánk, és részt vett az ECON ülését, ha jól értelmezem a napi rendet, akkor a ma délelőtti ülésünk végezetéhez érkeztünk, és várom, hogy háromkor találkozzunk, folytatjuk az ülést, a pénzmosási irányelvről lesz szó, és közös ülést folytatunk a Libével. Köszönöm, az ülést fel berekeztem.